No, we have now the first consideration of the own initiative report. A saját kezdeményezésű jelentésünkről van szó, az EU-s a kapcsolatok állásáról. Ön a raportőr, Brokkor, szeretné folytatni? Válasz. Úgy látom, hogy a hallgatóközönség nem változott, és már elmondtam, amit gondolok, úgyhogy ha kívánja, akkor még gyors megjegyzésként át fogjuk fogalmazni annak alapján a jelentést, amit itt hallottunk, és szeretném hallani a kollégáktól, hogy milyen javaslataik vannak, mit gondolnak, hol javíthatunk a jelentéstervezeten. Köszönöm szépen! Köszönöm, Brock úr. Tehát angolul készült el a jelentés tervezet. Minden nyelven elérhető lesz a héten. Akkor árnyék előadok, Paszkúr, öné a szó. Köszönöm szépen. Postináró úr az előadó, csak Romániában van éppen. Egy orvosi beavatkozáson esik át, és arra kért, hogy helyettesítsem, úgyhogy felolvasom ezt a néhány szócskát, amit átadott nekem. Gyakorlom az angol olvasási szkíjeimet, Elmar. Um, after uh, enumerating the factors which... Uh... Miután figyelembe vettük azokat a tényezőket, amelyek fontosá teszik a transatlanti kapcsolatokat. Postinár úr úgy véli, hogy A szocialista frakció néhány fontos változtatást eszközölne, nevezetesen. Attól tartok, hogy azt is figyelembe kell vennünk, hogy a múltban hibákat követtünk el. Az Afganisztán-iráni kapcsolatok romlása, közelkeleti helyzet romlása, proaktívabb szerepet kellene játszanunk a béke folyamatban, és nagyobb erőfeszítéseket kellene tennünk annak érdekében, hogy az iráni atomegyezményt megőrizzük, miközben diplomáciai eszközökkel el kell ítélnünk Szíriában, Jemenben az iráni jelenlétet, beavatkozást, hiszen ez fenyegeti a közel stabilitását és békéjét össze kell fognunk, hogy a keleti partnerségi politikát megőrizzük, és Oroszországgal szeme felvegyük a kesztyűt ezen kívül. A nemzetközi több szintes kapcsolatokat javítanunk kell. Ennek szellemében ez a jelentés egyértelmű kell, hogy legyen erősítenünk kell a VTO-t, az ENSZ szerepét, és jobban együtt kell működni az ENSZ-nek és az az USA-nak, valamint az EU-nak és az USA-nak. Felolvastam a kollégám levelét, és egy megjegyzésem lenne ezzel kapcsolatban. Amit itt szeretnék elmondani. A mai világban szerintem senki, még az USA sem mondhatja azt, hogy egyedül meg tudnak valamit tenni. Előbb-utóbb rájönnek erre. Úgyhogy szerintem hazárt játék azt mondani, hogy én egyedül ezt meg tudom csinálni. Ez az én idézetem. Köszönöm, Paskúr. Mivel a többi árnyékot nem látom, bárki más szót akar -e kérni. Nem, nincsenek itt. Milán úr, tessék! Muchas gracias. Yo no Köszönöm szépen. Nem volt túl sok időm ahhoz, hogy alaposan elolvassam ezt a jelentést. Ha nem tévedek, ma kora délután kaptuk ezt csak készhez, de természetesen amit elolvastam, azzal kapcsolatban elmondhatom, hogy korábbi időszakokban előadó voltam ebben a témában, és Szeretnék eh, gratulálni neki az erőfeszítéseért, mert eh, számomra eh, megfogalmazza a lényeget, a lényegi gondolatot, amiből ki kell indulnunk, és ez az, hogy milyen stratégiai fontosságúak az EU és az USA közti kapcsolatok, függetlenül attól, hogy ki most a Fehérház fő lakója. A kapcsolatok geostratégiai jelentőségűek, és remélhetőleg ez nem változik, ennek fontossága nem változik az elkövetkezendő években a jelenlegi turbulenciák ellenére. Ahogyan korábban a meghallgatás során már elhangzott, az évek múlásával ez a kapcsolat változhat, de itt az elmúlt évtizedekben közös értékekre, elvekre épül, és ez remélhetőleg fennmarad egymás legfontosabb partnerei vagyunk, és ez nagyon fontos, hogy az anyagban szerepel, ezt örömmel fogadom és támogatom. És Brock úrnak köszönöm azt is, hogy kitér arra a gondolatra, amelyet a transatlanti politikai tanácssal kapcsolatban írt, Örülök, hogy ez bekerül továbbra is az anyagba, mert az elmúlt évek során a parlament ennek fontosságát hangsúlyozta, és ezt fenn kell tartani. Végezetül természetesen alaposan el kell olvasnom ezt az anyagot, de amikor a partnerség erősítéséről ír a jelentés, a két oldalú kapcsolatokról, én azt hiszem, hogy nem lenne szabad, hogy mi az ECOM vagy az INTA bizottság legyünk, egy gazdasági üzenetet, egy kereskedelmi üzenetet is meg kell persze fogalmaznunk, de a parlament nem mondhat le arról a szándékáról, hogy a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat szeretné erősíteni az Egyesült Államokkal. Tudjuk, hogy a TTIP-et most befagyasztották, mély, fagyasztott lett most. Ennek ellenére a nyelvezet kiegyensúlyozott kell, hogy legyen, és hangsúlyoznunk kell, hogy az Európai Unió erről nem mondott le. A Trump adminisztráció, igen, az, az Obama adminisztrációnak is megvoltak a kétségeik, mi is vitáztunk ezekről a kérdésekről, de ez a hivatkozás, hogy egy nagyra törő kereskedelmi megállapodást szeretnénk, amely mindkét fél számára előnyös, és nem csak a vámok kell, hogy szerepet kapjanak benne, különböző szabályozások, ahogyan Gardner nagykövet is elmondta, a közszolgáltatások piacához való hozzáférést is szerepeltetni kell. Ez egy olyan üzenet, az 5-ös és 12-es bekezdésig tartó részben hiányzik. Intenzívebbé szeretnénk tenni a gazdasági kapcsolatokat, függetlenül attól, hogy Trump úr hogyan vélekedik erről, hogy ha ő ezt nem támogatja, nem jelenti azt, hogy erről le kellene mondanunk a jövőre nézve. Szerintem ez egy olyan kiegészítés, amelyet én tanácsosnak tartanék, és ezért bátorkodtam javasolni. Köszönöm. Thank you, Mr. Milamon. Does anyone... Köszönöm szépen. Valaki hozzá szeretne még szólni? Ha nem, akkor az ütemterv a következő. Ma van az első vitánk. A módosítók határideje június 7-e 11 óra, aztán június 20-21 intavélemény elfogadása, aztán júliusban, 9-én, 10-én szavazunk a szakbizottságban és a plenárison szeptemberben. Brokk úr szeretne még bármit hozzászólni, nem? Akkor igen, először is Vilámon kollégának külön köszönetet szeretnék mondani. Tényleg egyfajta folytonosságot szerettünk volna a jelentésekben, neki is voltak korábban jelentései ezzel kapcsolatban, és nem igazán arathatom le a babérokat emiatt, ő, ő az ő érdeme az, hogy ezek a jelentések megszülettek. Akkor a hétvégén átolvasgatom, és akkor utána módosítókat adunk be. E, igen, szűk az ütemterv, mert ez egy nagyon nehéz ügy, ami egy folyamatosan mozgó célpont, amire lövünk, és majd meglátjuk, hogy be tudjuk-e tartani az ütemtervet. Remélem, mert Eh, a módosítókat követően biztos lesznek még visszaütkezések, és eh, gondoskodnak már róla, hogy legyen értelme a végterméknek. Elnök, köszönöm szépen, Brok úr, remélem, hogy minden rendben lesz, akkor lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Három perc múlva folytatjuk Alexandra papadopoulou az EULEX Koszovó vezetőjével. Három perces szünet. As I said, we have now item Ahogy mondtam, 17. napirendi pontunk. Alexandra Papadopoulou asszony, az EULEX vezetője. Papadopoulou asszonyt üdvözöljük. Az EULEX Koszovó a legnagyobb polgári misszió az Európai Unióban. Hogy emlékeztessek mindenkit, hogy az elmúlt kilenc évben segített az igazságügyi reformokat, a jogállamiság kialakítását Koszovóba. Jelenleg egyre ö, csökkentik a méretét, és június 14-én befejezett tevékenységét. Az EULAX nagyon nagy segítséget nyújtott a választási fordulók felügyeletében is. Papadopoulou asszony stratégiai partnerünk, hiszen Koszovóval és a Balkán tagjelölt országaival is tartjuk a kapcsolatot, és a bővítési útvonat nem rövidhetjük le. Igazából az eredmények nem túl biztatók, úgyhogy az EULEX-nek nagyon nehéz feladata van. Mi szeretnénk egy átlátható technikai pénzügyi rendszert működőképesen látni. A növekedés és a bővítés az EU önérdeke, de ugyanakkor az adófizetők pénzét tiszteletben tartjuk, és a 2020-as időszak utáni időszakban is szeretnénk ezt tenni. Nem lehet kettős a mérce a visszaélések, korrupció nem tolerálhatók. Az EULEX által feltárt szabálytalanságok akasztóak, és az EU azt szeretné, hogyha ezt mértékben rendbe hoznák. Papadopoulou asszony, miközben a bővítési folyamatot folytatjuk, a csatlakozási folyamatot. Nagyon nagy súlyt helyezünk az önök véleményére, és ezért nagyon várjuk a bevezetőjét. Gondolom a Soltész úr különösen, hiszen ő az új raportőrünk ez ügyben. De mielőtt megadom a ö, szót, van egy másik meghívottunk is, és mielőtt megadom önnek a szót, Pepadopulú eszem, Kennedy úrnak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, és szeretnék egy-két szós hátteret mondani, mielőtt Alexandrának megadom a szót. Az EULEX Koszovó az egyik legnagy, a legnagyobb misszió. 2008 óta ez a legnagyobb, és jó példa arra, hogy polgári segítségnyújtás hogyan ö, valósulhat meg. Ö, nagyon sok éven keresztül, nagyon sok hónapon keresztül igazságügyi reformok, vámreformok és jogállamiság ezek a ö, földterületen. Nyilvánvalóan ez egy nagy kihívás, de ha nem lenne az, akkor nem lenne értem, hogy az EULEX ott legyen. Én kicsit részlehajló vagyok. Több ezer nemzetközi kollégával dolgoztunk együtt az évek során, szerintem változtatásokat értünk el, de azért még folynak. Azt kell, hogy mondjam, hogy gyakran rossz hírek gyorsabban ideérnek, mint a jók, de a missziónk az nagyon nagy hírnevet, pozitív hírnevet élvez Koszovóban, és természetesen már tegnap is elmondtam ezt, hogy nagyon-nagyon nehéz a prevenció kérdése. Gyakran a missziókról azt kérdezik, hogy hogyan mérjük a sikert. Igazából sosem tudhatjuk, hogyha az EULEX nem lett volna ott, akkor most hogy néz neki Koszovó? Én tudom, hogy pozitív hatást értünk el az EU eszközöket használtuk, a bizottság segítségével, az Európai Hivatallal együttműködve, az Egyesült Államokkal, az Egyesült Nemzetekkel, és a fő szereplőkkel a régióban. És a NATO-val is együttműködünk, hiszen ők is segítik a munkánkat. Úgyhogy az EULEX egy nagy játékos, nagy szereplő a régióban, nem akarunk mindent egyedül csinálni, mert nem tehetjük meg, de a tagállamok mandátumot adtak a kezünkbe, és még egy vég megjegyzésem, mert ez nagyon fontos. Alexandra, nem azért vezeti az EULEX-et, mert nő. hanem azért, mert ő az egyik legjobb misszióvezető, akit el tudunk képzelni. Tisztelik a koszovóiak, tisztelik a tagállamok, úgyhogy nagy megtiszteltetés, és köszönöm Alexandrának, Alexandra Papadopoulosnak ezzel átadnám a szót. Köszönöm. Thank you, Mr. Kennedy, for this. Köszönöm szépen, Kennedy úr, ezeket a kedves szavakat Papadopuló asszonyról. Papadopuló asszony, azonnal meg is adom önnek a szót. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm az üdvözlő szavakat, köszönöm Ken a kedves szavakat. És köszönöm mindannyiuknak, hogy lehetőséget adnak arra, hogy az EULEX missziót bemutassam önöknek. Nagyon alkalmas az a pillanat, hogy a misszióról beszéljünk, a múltjáról, a jövőjéről, hiszen július Június 14-én, ahogy elnök asszony is mondta, a jelenlegi mandátumunk lejár, és egy új fázis indul be. Keresztúthoz érkezett ez a misszió, mert legközelebb nem lesz rendelet a számokról, úgyhogy teljes mértékben át kell szervezni a missziót. Egy olyan missziót, új missziót fogunk létrehozni, és az új az képletesen értendő, mert más dolgokra kell összpontosítanunk a jövőben, mint az elmúlt időszakban. Sokkal korlátozottabb lesz a hatásköre, de nagyon határozottan összpontosítunk majd olyan kérdésekre, amik az Európai Unió szívéhez közel állnak. Tíz év után az alkalmazkodni kell az új körülményekhez, a koszovai helyzet nem ugyanaz, mint tíz évvel ezelőtt volt, vannak eredmények, amit sikerült a koszovaiaknak elérni, és ezt el kell ismernünk. És természetesen vannak további problémák és kihívások is, amelyekkel foglalkozni kell, és ezekhez kell alkalmazkodni az új missziónak. A 28 tagállam és az intézmények előreléptek, és most megpróbálják kialakítani az átmeneti missziót, hiszen Koszovó is egy átmeneti állapotban van. Egy átmeneti misszióval lehetne a jövőjét alakítani. De mielőtt a jövőre térnék át, engedjék meg, hogy néhány múltbeli eredményről beszámoljak, mert nagyon fontos tudni azt is, hogy honnan kezdtük a munkát. Néhány tényről szeretnék beszámolni, erről persze mindenkinek majd meg lehet a saját véleménye, arról is, hogy ez mennyire jelzi a misszió sikerét. A 648 ítéletben segítkezett az EULEX, korrupció, szervezetbűnözés, embercsempészet, háborús bűnök és pénzmosás kontextusában. A legfelsőbb bíróság és a koszovói ingatlan ügynökség segítésével vettünk részt ebben a munkában. Ezek az ítéletek parlamenti képviselőket, magas szintű tisztviselőket, ügyészeket is érintettek. Nagyon értékes tanácsokat tudtunk adni a koszovói feleknek. Az EULEX napi munkájával sikerült segíteni a koszovói jogállamiság fejlődését, és fenntarthatóbb, ellenálló képesebb intézményeket tudtunk szisztematikus megközelítéssel létrehozni, nem egy és rövidtávú projekt, egyed és rövidtávú projekt segítségeket nyújtottunk. Vádat emeltünk és vizsgátokat folytattunk 251 háborús bűn esetében. Ezen a megörökölt eseteken túlmenően voltak unmig esetek is. 98 új háborús bűnről szóló öm, vizsgálatot indítottunk be, nagyon sok esetben nemi erőszakról volt szó. A misszió kezdete óta több mint 2400 bűnügyi esetet kezeltek a koszovói köztársaság főügyészségének a ö, támogatásával, az EULEX képviselőinek a segítségével. A misszió az eljárások különböző stádiumaiban vett részt több mint 1300 ügy esetében, terrorizmus elleni bűnök, nemzeti, eh, nemzetellenes bűncselekmények, szervezett bűncselekmények és háborús bűnök esetében. Az ügyészeknek sikerült elég sok elítélő határozatot elérniük szervezett bűnözés témakörében is. Most a, az ügyek és esetek számától eltekintve az igazságügyi um, egész, igazságügyi, egészségügyi ö, vizsgálatokat is végeztünk a terepen. 300 ö, hiányzó szemét próbáltunk megfelelni, és rengeteg DNS mintát, több mint 2000 DNS mintát elemeztünk. Orvos szakértői segítségnyújtásunk ö, keretében. 150 jogszabály és egy sor administratív szankció kialakításában nyújtottunk tanácsot. A koszovói vámhatóságoknak is támogatást nyújtottunk, rekord szintű bevételhez juttatva őket, 1,2 milliárd euróra rúgott ez a szolgálat létrejötte óta. Az EULEX a vám szolgálatai által lefoglalt javak 500%-kal növekedtek működésünk során. A koszovói közintézmények működését is segítettük, strukturális segítséget nyújtottunk a rendőrségnek, Jelen pillanatban az egyik legkompetensebb rendőrségnek tekintik a koszovóit a régióban. Támogatást, anyagi támogatást nyújtottunk a közös határát helyek létrehozásához és dolgozókkal való ellátásához is. 2015-ig az Európai Bizottsággal és hatóságaival együttműködünk a hat állandó hely megerősítésében. A észak és a déli integrációján sokat dolgoztunk, a szabad mozgást létrehozó, vagy megengedő dokumentum végigtárgyalásában segítettük Koszovót és Szerbiát 2014-ben. A megállapodás Bulgáriára, Magyarországra, Macedon volt Jugoszláv köztársaságra és Horvátországra is kiterjedt. A Nord Stream esetében 300 koszovói rendőr integrálását segítettük. Az Európai Bizottság a Szerbiában található anyakönyvek visszajutatásával is segítettük a koszovójakat, az Észak igazságügyi integrációját támogattuk, ez múlt kezdődött, támogatjuk a bíróságokat és a, az ügyészeket a koszovói igazságügyi rendszerbe való beépülésben. Ez volt tehát a múlt. Most beszéljünk a jövőről. Nem hagyhatom ki, hogy hangsúlyozzam, hogy tíz év alatt tízezer ember dolgozott az EOLEX-nél, tízezer szakember, az ő munkájukat muszáj hangsúlyoznom, hiszen nagy mértékben hozzájárultak a sok eredmény eléréséhez nagyon nehéz és változó körülmények között. Az új misszióról. Majd meg kell látnunk, hogy az új mandátum hogy fog kinézni. El kell ismernünk, hogy Koszovóban a válságkezelés még nem tökéletes, de most már nem válságkezelésre van szükség, hanem tovább kell lépni más Európai Uniós támogatási formákhoz. Ez nem azt jelenti, hogy magukra kell hagyni a koszovóiakat, mert az EULEX kivonul, a monitoring és a tanácsadás megmarad, de ezt más európai eszközök átvehetik a szerepét az EULEX-nek, és más nemzetközi partnerek is bevonulhatnak a munkába. A három terület, ahol az EULEX-nek nagyon fontos szerepe volt a rendőrség és a vámhatóság területek. Itt folytatni fogjuk a segítségnyújtást más EU-s eszközökkel, például um, Ikervár testvér projektekkel, de még nagyon sok munkára van szükség. az igazságszolgáltatás területén itt a nyoma a követés és a tanácsadás az EULEX keretein belül fog maradni. Kiváló volt az együttműködés az pristinai EU-s hivatallal, nagyon fontos volt az, hogy együttműködtünk a brüsszeli intézményekkel is, és ez vezetett ahhoz, hogy az átmeneti időszakban nem került katasztrófa helyzetre sor. Szorosan együttműködtünk a helyszínen is más Európai Uniós intézmények, és ez is rendkívül fontos volt. Nagyon hálásak vagyunk az EU-szárnak és ezekben az irodákban dolgozó kollégáknak. Fontos, hogy a koszovóiak megértsék, hogy a fenntarthatóság és az elszámoltathatóság a jövő szempontjából kulcsfontosságú. Nagyon fontos, hogy ebben a folyamatban az Európai Unió támogatást nyújtson, de ez nem feltétlenül az EULEX formájában kell, hogy megtörténjen. A végrehajtó szerepünk a Koszovó igazságügyi rendszerben véget fog érni. Június vége után már nem lesznek EULEX ügyészek, ugyanakkor van nagyon font, vannak nagyon fontos ügyek, amelyek tárgyalása már folyik, és van számos dosszi, amely még számos olyan ügy, amely nem érett még meg a bírósági döntéshozatalra, vagy ahol nagyon kevés a bizonyíték, és sok az UMIX kezében van, tehát már 20 évre tekint vissza. Ezeket mind a helyi hatóságoknak kell átadni. Ez a munka már kezdetét vette, ez egy nagyon bonyolult folyamat, ugyanis itt több százezer oldalnyi anyagról van szó, amelyeket le kell fordítani albára és szerbre. Ezen ügyeket az EULEX részéről kockázatértékelésnek kell alávetni, és szabályozott formában kell továbbítani őket, ugyanis az EULEX továbbra is nyomon fogja követni ezen anyagokat, ezen ügyeket, és tanácsadást, valamint segítséget fog nyújtani a koszovói félnek, ugyanis egy herkulesi feladattal kell itt megbirkózniuk. Természetesen az EULEX az új mandátuma keretében egy továbbra is biztonsági segítséget fog nyújtani, és mondanunk sem kell, hogy a hágai törvényszéket is támogatjuk, amely folytatni fogja a munkáját. Mi a véleményünk az EULEX eddigi munkájáról? Minden tökéletes volt? Hát természetesen minden nem volt tökéletes. Ez volt az első európai mandátum, amely végrehajtási exekutív mandátum volt, és politikailag nagyon kényes volt, tehát hogyha bárki is arra számított, hogy száz százalékban tökéletes lesz ez a misszió, akkor azt hiszem, hogy ez egy téves elvárás volt. Ha visszatekintünk a múltba, és igazából nem akarom a hiba szót használni, melyik volt az a terület, amelyet másképpen kellett volna kezelnünk, ez valószínűleg az elvárások kezelése volt a koszovóiak elvárásainak kezelése, illetve a tagállamok részéről az elvárások kezelése, még a mi eh, EULEX tagjaink részéről és az elvárások kezelése. Ugyanis itt egy olyan területtel birkoztunk meg, amely a jogállamiság területén számos problémával küzdött, egy háborúból lábadt ki a terület, itt tehát csak kislépéseket lehetett tenni. Azért úgy gondolom, hogy az EULEX a kislépéseknél többet tett, ennek ellenére azt hiszem, hogy jobban kellett volna kezelnünk az elvárásokat. Nagyon sokan azon azt a kérdést teszik fel, hogy milyen lesz Koszova az EULEX nélkül. Ez egy, erre a kérdésre nagyon nehéz választ adni, hiszen noha a papíron az EULEX egy technikai misszió, nem szabad alábecsülnünk azt, hogy a munkánk politikai visszhangja mekkora. Ebből a szempontból azt hiszem, hogy a politikai struktúra része az EULEX, még akkor is, ha indirekt módon a politikai szintér része egy misszió bárhol, Koszovóban különösképpen nagyon sok bírálat éri. Leegyszerűsítve azt is mondhatnánk, hogy sokan többet vártak el a bírósági döntésekkel kapcsolatban. A vezetők egy része a beavatkozó szerepünket nem kedvelte, tehát nagyon sok konfliktus ért a sajtóból is, nagyon sokan támadtak bennünket de úgy gondolom, hogy a koszovóiak most már sokkal higgadtabban tekintenek az EULEX-re, és ebből a szempontból láthatunk már nagyon pozitív reakciókat is az általunk végzett munkára nézve. A jogállamiság tudjuk, hogy nem csak egy technikai gyakorlat, itt általában társadalmi változás is ennek részét képezi, és szükségessé válik egy társadalomban az attitűdváltás, tíz év alatt, tehát a koszovóiak arra számítottak, hogy minden meg fog változni. A jogállamiság az európai ösvény egy átalakulási folyamat, és ez az átalakulási folyamat nagyon időigényes, fájdalmas, áldozatokat tesz szükségesé, de mindenki tudja, hogy szükséges, és mindenki örömmel fogadja. Úgy gondolom, hogy az EULEX szerep ebből a szempontból fontos. Hol tart most Koszovó? Szintén válaszút elé érkezett, ugyanis az átalakulási folyamatnak természetesen vannak mélypontjai és pozitív elemei is, de azt hiszem, hogy előre halad Koszovó, még akkor is, hogyha nem minden tökéletes. Nem lenne igazságos azt állítanunk, hogy Koszovó nem a megfelelő irányba halad. Egészen pontosan ez a hosszú út, amely a jogállamiság felé vezet, ez ugyanolyan hosszú, mint az Európa felé vezető út, és ezen az ösvényen úgy gondolom, hogy rászorulnak az Európai Unió támogatására, az EULEX formájában akár, vagy egy másik fajta eszköz formájában, Koszovó az unió felé tekint, főleg a fiatalok. A népesség 70%-a 30 évnél fiatalabb, és ez a legjobb remény Koszovó jövőjére nézve. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Papadopulo asszony. Köszönöm ezt a tájékoztatást, ami rendkívül részletes volt. Még egyszer köszönöm. Igor Soltesz van itt, ő a koszovói jelentés előadója. Szeretne hozzászólni? Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Köszönöm szépen ezt az érdekes prezentációt is, amelyben számos statisztikai adattal szolgált, és véleménnyel a jövőre nézve. Nyomon követjük körültekintően az EULEX munkáját, ezt már a múltban is megtettük, nem csak most. Így figyelembe vesztük azt is, hogy a társadalmi folyamatokban milyen szerepet tölt be Koszovóban. Volna néhány kérdésem, ha megengedi, hogy ezeket feltegyem. Az úgynevezett új mandátum amely az elkövetkezendő hónapokban ültestet. A, ennek keretében a koszovói bírák képesek lesznek ellenállni a magas szintről érkező nyomásnak a korrupciós ügyekben, ugyanis nem tagadhatjuk, hogy bizonyos esetekben a politika részéről nyomást gyakorolnak az igazságszolgáltatásra. Az EULEX milyen mértékben tud, tudja támogatni az igazságszolgáltatást. Radivan Ivanovics meggyilkolása a párbeszéd szempontjából, a felegezetek közti párbeszéd szempontjából egy nagyon komoly csapás volt Koszovó számára, elkezdődött a vizsgálat. Nem tudom, hogy most hol tartunk ebben az ügyben, ha erről tudna néhány szót szólni és úgy gondolom, hogy ami a szomszédságot illeti, az EULEX jó lenne, ha éves jelentéseket tenne közzé a Belgrád-Pristina párbeszéd kapcsán megkötött megállapodás végrehajtásáról, hiszen a nemzetközi közvéleményt is érdemes volna tájékoztatni az előrelépésekről, vagy az akadályokról, amelyek ezen folyamat során felmerültek. Említette a jogállamiságot is. Valóban a jogállamiság az egyik legfontosabb útmutató Koszovó, a Nyugat-Balkán és Európa számára is. De az EULEX mandátuma során olvastunk arról is, hogy az EULEX-en belül milyen problémák merülnek fel e tekintetben. És az utolsó kérdésem, mikor számít arra, hogy megnyitják a, az Ibár folyón felett, amit a Mizabár folyna Mitrovicei hidat, hiszen ez is elősegítené a kapcsolatok javítását Koszovó és Szerbia között. Köszönöm. Kukán úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Papadopoulou asszony, köszönjük a nagyon elemző, átfogó, konkrét, objektív, fair értékelését az EULEX munkájáról. Akik követik 2008 óta az EULEX munkáját, különböző kérdésekkel szembesültek, különböző kihívásokkal. Én azt gondolom, hogy amit ön mondott, az nagyon realista volt. Ez egy egyedülálló küldetés Koszovóban. Nagyon specifikusak a feladatai, nagyon speciálisak, technikai, politikai kérdések, és általában véve az EULEX tevékenységének célja a koszovói társadalom kialakulásának segítése, hiszen Koszovó a legfiatalabb állam Európában. Úgyhogy nagyra tartom a tevékenységüket, és nagyon sok szépet kívánok a jövőre. Gyakorlatilag ön azt mondta, hogy egy új misszió lesz június után részleteket mondana? Kevesebb lesz a személyzet? Milyen értelemben lesz új? Második kérdés. Az EULEX nem mindig volt jó viszonyban a koszovai kormányjal és a magas szintű politikával. Néha még az a javaslat is elhangzott, hogy csomagoljon össze az EULEX, és hagyja el az országot. Most mi a helyzet? Ön azt mondta, hogy management of expectations, az elvárások kezelése. Egyetértek, amikor elhangzott az, hogy az EULEX nagy tiszteletnek örvend Koszovóban. Én többször ellátogattam oda, és brutálisan őszinte kritikus megjegyzéseket hallottunk a civil szervezetek részéről. Mi tudjuk, hogy meg kell védenünk az Eulexet, és néha nagyon szomorúan hallgattuk ezeket a nem fair és nem objektív kritikákat. Van tapasztalata a civil szervezetekkel való együttműködést illetően, hiszen az ő szerepük nagyon fontos. Ezen kívül Soltész úr mondta, Oliver Ivánovicsnak a meggyilkolása, ez egy nagyon drámaian megszakította párbeszédet Belgrád és Pristina között. Ezek a fajta ügyek csak akkor hozhatnak megnyugvást, hogyha teljes mértékben feltárják őket, és a lehető leghamarabb lezárják őket. Úgy gondolom, hogy Soltesz úr minden fontos kérdés feltett, úgyhogy vagy legalábbis majdnem mindent. Végül nagyon nagyra tartom az EULEX munkáját, és azt gondolom mindannyiunk számára nagyon fontos. Támogatnunk kell az önök munkáját, mert fantasztikus munkát végeznek a koszovói társadalom érdekében. éppen a jövőről beszélte. a múlt És érdekes, de a jövőről szeretnénk több szót hallani. Köszönöm, Mavridis úr. Papa I would Papadopoulou asszony a közös anyanyelvünket használná. Θα ξεκινήσω και εγώ λέγοντας ότι... Azzal kezdeném, hogy, hogy gratuláljak önnek. Kitűnő munkát végeztek Koszovóban. Igen, egyetértek azzal, amit mondott, ez talán az egyik legnehezebb ügy Nyugat-Balkánon, Koszovó ügye. Az első kérdésem azonban az, ahol szerintem nagyon fontos munkát végeztek a háborús bűnök. El tudná mondani, hogy lesz vagy a hágai bíróságnak van-e munkája ezzel kapcsolatban, vagy mi lesz a következő lépés, magára hagyjuk Koszovót, akármit is jelentsen ez. Ez nagyon érdekel minket, más esetekben is, bármilyen háborús bőről is legyen szó. A második kérdésem. Az eredmények azok nem csak helyben születnek, hanem arra is, abba is bele kell gondolni, hogy mi történt volna, ha az EULEX nem lett volna ott. De volt egy kérdés, ami ma nem merült fel. És azt hiszem, hogy a jogállamiságot befeketítette Koszovóban. A hat tanár elrablása, akik török nemzetiségűek, Senki nem tudja a mai napig, hogy mi történt velük, mi lett a sorsuk. Nem fogok abba belemenni, hogy arról esett szó, hogy súlyosan megsérült a jogállamiság, ezt beismerték a koszovóiak. Hát elég sok hónap eltelt már, és elmondhatom, hogy ezt a hat szemét illegálisan fogva tartották az régi reptéren. Önök az új reptért kutatták át mindig, úgyhogy akkor most már kiadhatom ezt az információt, ön is megkapta ezt az információt. Hova tűntek ezek az emberek? Van egy megjegyzésem. Hallottam az előadását. Valóban az EU részéről lépéseket tettünk az igazságszolgáltatás és a jogállamiság visszaállítására. És azt is hallottuk, hogy Törökország és Erdogán esetében is kell ezt a példát követnünk, kivéve, hogyha nem hiszünk abban, hogy ezt meg lehet tenni. Köszönöm szépen a figyelmet. Thank you, Mr. Marinas. Köszönöm a Vides úr. Kívánne bárki más hozzászólni? Ha nem, akkor visszaadom a szót Papadopuló asszonynak. Köszönöm szépen. Köszönöm a támogatásukat. Ez nagyon sokat jelent mindannyiunknak az EULEX-nél. Az Olivier Ivanovics eset tényeken alapul, nagyon a komoly kezdetektől fogva e bevonódott a rendőri vizsgálatba az EULEX. Két módon, egy, egy oldalról a koszovói rendőrség tevékenységét nyomon követtük, másodszorban megkönnyítettük, segítettük, illetve a koszovói és a szerb hatóságok közötti együttműködést és kommunikációt megkönnyítettük. Az EULEX dolgozói értékelték a koszovói politikai tevékenységeket, ezt a koszovói rendőrséggel megosztottuk, kommentárt kértünk tőlük, és megkérdeztük azt, hogy hogyan kívánnak ennek nyomán fellépni és változtatni. Ennek az eredménye az volt, az Ivanovics gyilkosságnak, és hogy a pristinai rendőrfőkapitányság vette át a nyomozást, hiszen a vidékieknek nem volt elég tudásuk ahhoz, hogy egy ilyen bonyolult esetet vigyenek végig. Pristinában a súlyos bűncselekményekkel foglalkozó egység vette át ezt az ügyet, együttműködtek az éjszakkal, de hát az együttműködés még azért némi további problémát felvetett. Jelentős áttörésre nem került még sor, folytatódik a nyomozás, mi ezt nyomon követjük, de hangsúlyozom, hogy a koszovói rendőrség feladata ez. Az EULEX lehetővé tette azt is, hogy a szerviai és a koszovói rendőrök szemtől szemben találkozzanak. Egy, alkalomra kerül, egy alkalommal került solt ilyen találkozóra, de a következőt már tervezzük. A delegációk, amire Soltösz képviselő utalt az EULEX kapcsán, Hangsúlyoznom kell ennek kapcsán, hogy az EULEX nagyon szigorúan, szinte vallásos meggyőződése alkalmazza az összes szabályt, ami az ilyen esetek kezelésére vonatkozik. Ez a mi szent Bibliánk. És mint misszióvezető elismétlem még egyszer, hogy egy sor politikai lépést és nyilatkozatot tettem a politikai befolyás és korrupció ellen. A brüsszeli nyomozások, nem az EULEX, hanem a brüsszeli ö, nyomozások során az Európai Bíróság garantálja a nyomozás függetlenségét, a mellettem ülő személy, és tudja ezt, az EULEX-nek van egy magatartási kódex, ez előírja, hogy hogyan kell az EULEX-ben dolgozóknak viselkednie, nagyon szigorú szabályaink vannak. De még egy dolgot hadd mondjak el. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt az elvet, hogy mindenki ártatlannak tekintendő, amíg nem lehet bizonyítani, hogy bűnös. Ez nagyon fontos annak érdekében, hogy ne tegyünk olyan állításokat, amik lehet, hogy később megalapozatlannak tűnnek. Ezzel védjük az integritásunkat. Nem szabad, hogy megengedjük, hogy ilyen történjen. A misszió ezt tiszteletben is tartotta. Teljes mértékben bízom kollégáim integritásában, és hogyha valakiről kiderül, hogy valami elkövetett, akkor a magatartási kódexben tartalmazott összes intézkedést meg kell hozni ellene, de nincs okom azt gondolni, hogy a kollégáim ne nagyon felelősen viselkedtek volna, és ne a lehető legjobb módon végezték volna a munkájukat, legalábbis a legjobb módon, legszakmaibb és profibb módon az adott körülmények között. A helyekkel való kapcsolat. Ahogy említettem, nagyon általánosságban az EULEX kapcsolatos érzelmek kapcsán nagyon sok civil szervezettel beszéltünk. Nagyon gyakran kritikusak, mert ők azt várták tőlünk, hogy mi fogjuk elvégezni a munkát, de ezt nem tehetjük meg. És nem csak Koszovóban, hanem máshol is, világszerte, nagyon gyakran a helyek a nemzetközi szervezetekre tekintenek, tőlük várják, hogy megoldják a problémáikat, de ezekkel a problémákkal nekik kell szembenézni. Nagyon világosra tettem Koszovóban az alatt a két év alatt, amit akkor ott voltam, hogy az EULEX nem azért van ott, hogy helyettesítse a koszovói hatóságokat, hanem azért, hogy segítsük őket, irányt mutassunk, rendelkezésükre álljunk, de végül az ő döntéseikről, az ő életükről, az ő rendőrségükről, az ő jövősükről van szó. Néha ez zavart okoz, és most, hogy az Eurex távozóban van, mindenki nagyon aggódik. Aggódik attól, hogy milyen űrt hagyunk magunk után. Meg kell eh, biztosítanunk előket, hogy az EU ott marad, és az EULEX is ott marad, csak hát más formában. Mindazonáltal nekik fel kell ismerniük, és eh, hogy ők elszámoltathatók a saját népük felé. Ez nagyon fontos dolog. Ami a kormányt illeti, még mindig vannak hullámvölgyek, hullámhegyek, mert ahogy mondtam, egy EULEX-hez hasonló missziónak vannak politikai hatásai is egy politikai rendszerben. Mindig lesz olyan, akinek ez nem tetszik. De most már nagyon nyugodt a helyzet ahhoz képest, amilyen volt, nagyon jó az együttműködés, megpróbálunk mindenkivel együttműködni, a hatóságokkal is, és a civil szervezetekkel is, és megpróbáljuk a lehető legjobb tudásunkat nyújtani. Ami az új missziót illeti, nem csak számszerűen fog csökkenni az EULEX létszáma, hanem nagyon sok tevékenységünket már az EU más hivatalai fognak ellátni például nem leszünk a jogszabályalkotás, vagy az igazságügyi tanács, vagy a biztonsági tanács tanácsadói. Lesznek más tevékenységeink, konkrét területeken, mint például a korrekciók területén, illetve a helyi bíróságoknak átadott, még folyamatban lévő esetek nyomon követése, a tudásunk ott lesz, ezzel segíteni fogunk. Szoros együttműködésben a USR-ral, és szép rendben fogjuk leépíteni a tevékenységünket. Nem feltétlenül nagyon gyorsan, hanem szépen lépésről lépésre. Aztán azt illetően, hogy a bírák hogyan kezelik az egyes ügyeket, minden rendszerben különbözőek a bírák. Az EULEX meglepő módon azáltal, hogy nyomon követi, megfigyeli az ügyek alakulását, már csodákat érünk el. És meggyőződésem, Nyilván nem mondom azt, hogy minden azonnal profin fog zajlani nélkülünk is, és nem úgy fogják kezelni, ahogy kéne, de meggyőződésem, hogy ez az előre haladó út, ezen az előre mutató úton tovább fognak haladni. Ebben én nagyon bízom. Ami a háborús bűnöket illeti és a hágai nemzetközi bíróságot, ők függetlenül működnek, ez egy független szervezet, semmi okom nincs azt gondolni, hogy ne folytatnák azt a munkát, amit most is csinálnak. Nagyon sok háborús bűnt dolgozott fel az EULEX is. Nagyon sok esetben sikeresen sikerült lezárni az ügyet, és nagyon sok olyan eset van, ahol sikerült lezárni a nyomozást és bíróság elé vinni az ügyet, ezt a helyi bíróságok fogják már befejezni ezeket a munkákat a meggyőződésem, hogy a háborús bűnök megbüntetése folytatódni fog, hogy a koszovói parlamentben is éppen tegnap-tegnap előtt volt egy nagy vita erről, a gyakorlatilag politikai vihar tört ki, mert a Koszovó déli része szeretné megtudni, hogy mi történt, a Koszovó északi részén. Nem tudom, hogy mi lett a végeredmény ennek a vitának, mert ez tegnap este történt, de vizsgálóbizottságot akarnak létrehozni. Most várjuk, hogy ezt megtegyék, és nem tudom, hogy a kezdeményezés milyen stádiumban van. Köszönöm szépen, Papadopulo asszony. Nagyon köszönjük azt, amit az EULEX nevében végez, és további sok sikert kívánunk, ezzel pedig ennek az eszmecserének a végére érkeztünk. Kenneth úrnak is köszönöm, hogy eljött és tájékoztatott bennünket, és továbbra is kapcsolatban maradunk. Köszönöm. Five minutes break and we continue with our... Folytatjuk a következő napi rendi pontunkkal egy rövid szünet után. Tisztelt kollégák, folytatjuk a 18-as rendi ponttal, ami a libanoni választási megfigyelés megfigyelő küldöttség beszámolója. Május 3 és 8 között került sor erre a misszióra. Hatodikán volt a választás, a korábbi 2009-es választást követően. Az ország egy évvel ezelőtt egy új választási törvényt vezetett be, és a korábbi 2009-es választási megfigyelő küldöttség ajánlásait figyelembe vették, de sajnos a részvételi arány most alacsonyabb volt, mint 2009-ben, és most minden további nélkül szeretném megadni a szót Elena Valenciano-nak, aki a libanoni választási megfigyelő küldöttség vezetője volt, és José Ignacio Salafranca volt a néppárt delegáció vezetője. Kérném, hogy egy rövid tájékoztatást adjon nekünk, és aztán átadnám a szót Salafranca úrnak, aki szintén tájékoztat majd bennünket. Köszönöm, elnök asszony. Nos, valóban ez az uniós választási megfigyelő küldöttség jelen volt, amikor parlamenti választásokat tartottak Libanonban, gyakorlatilag március végétől kezdve dolgoztunk ezen a választási megfigyelésen. Jelen voltunk az egész országban egy nagy küldöttséggel, a fővárosban is a szokásos szakértők, akik az ilyen megfigyelő küldöttségek munkájában részt szoktak venni. A munka szerintem remek volt, technikai szempontból remek volt, és ez lehetővé tette, hogy az Európai Unió jelentős szerepet vállaljon, amit véleményem szerint az érintett felek is nagyra értékeltek a helyszínen. Valóban, ahogy az elnök asszony elmondta, ezen alkalommal a választásokat egy új választási törvény keretében szervezték meg. Ennek a választási törvénynek a kidolgozásában mi is részt vettünk tanácsadás formájában több más politikai szereplővel együtt és így komoly változásokat sikerült véghez vinni, ezek közé tartozik, hogy egy arányos rendszer felé lépett el az ország, és a külföldön élő állampolgárok szavazatát is figyelembe vették, a titkos szavazás is lehetővé vált, ugyanis korábban kinyomtatott szavazó listák álltak a szavazók rendelkezésére. Ezek voltak a mi ajánlásaink, amelyeket, amelyek alapvetően módosították magát a törvényt, illetve azt is, ahogyan lebonyolították a szavazást, az egész választási kultúrát, úgymond ez megváltoztatta. El kell mondjam azt is, hogy a szavazás napján általában nagyon nyugodt volt a légkör, kisebb-nagyobb incidensektől eltekintve. Mindenki azt jelezte, hogy nyugodt volt a választás. Ennek ellenére felmerültek bizonyos kritikus hangok a következő napokban, aztán ezek fokozatosan elhalkultak, ezért mi úgy értékeljük, hogy gyakorlatilag nyugodt légkörben zajlottak a választások, és ez egy egyre elterjedtebb nézet. Ami a választási hatóságot illeti, a választási bizottságot nagyon hatékony volt, nem került sor szabálysértésekre sem. Ez is a különböző jelöltek részéről, akik nem szereztek mandátumot, egy gyakran hangoztatott kritika volt. Vannak bizonyos elemek a kampány illetve tulajdonképpen a libanoni politikai rendszer kapcsán, amelyek aggasztóak, és amelyek a különböző politikai pártok és jelöltek számára is aggasztóak, és ezek alapvetően a finanszírozás, a kampány finanszírozásának ellenőrzésével kapcsolatosak óriási összegeket mozgósítanak a kampány során Libanonban. A tárgyaló partnereink szerint itt ebben az esetben különösen jelentős összegekről volt szó a választási megfigyelő bizottság, amelynek feladata ellenőrzése alá vonni ezen összegeket. Gyakorlatilag ez a bizottság a választásokat ellenőrzi, de közvetlen módon függ a kormánytól, éppen ezért nagyon csekély a béli lehetősége, hogy a különböző jelöltek kampányának finanszírozását ellenőrizze, illetve kivizsgálja. Az előzetes jelentésben leírtuk azt is, hogy nagyobb kapacitással kell felruházni ezt a választási bizottságot egy saját költségvetéssel, kapac, külön kapacitással és autonóman, autonóm módon kell, hogy működjön. Egy másik dolog, ami fontos véleményünk szerint, és ami nem teljesült, az az, hogy a nők is szerepet kapjanak a politikában, ez egy olyan ajánlás volt, amelyet már 2009-ben is megfogalmazott az Unió. Nagy, sokkal több volt a e, nő jelölt, mint korábban. Hat nőt választottak be a libanoni parlamentben, aminek köszönhetően a libanoni parlament azon parlamentek közé tartozik, ahol a legalacsonyabb a nők e, reprezentativitása. Egy olyan országban egyébként, ahol rendkívül aktívak a nők, és azt láthattuk, hogy a kampány, valamint a választás során is a nők e, szerepe például a kampány lebonyolításában vagy a választás megszervezésében rendkívül nehéz, ez pedig aggasztó, és ez aggasztotta a civil társadalom képviselőit is. Ahogy említettük, a külföldön élő libanoniak szavazatának bevonása szintén fontos volt, inkább szimbolikus jelentősége van ennek mint tulajdonképpen is súlya, de most első alkalommal megfigyelte az Európai Unió, hogy számukra a különböző Európai Uniós városokban milyen helyiségeket biztosítottak a szavazáshoz, illetve azt, hogy a szavazó urnákat hogyan szállították át, illetve hogyan számlálták meg a szavazatokat, mindez teljesen átlátható, tiszta módon zajlott. Egy másik kérdés, ami szintén összefügg a finanszírozással, valamint a választási bizottság ellenőrzésével, az a médiához való hozzáférés, ami rendkívül nehéz a különböző jelöltek számára, akik egyfelől nem rendelkeznek kellő forrásokkal, vagy pedig a hagyományos politikai rendszeren, politikai pártokon kívül állnak. A média, például a televíziós csatornák gyakorlatilag mind a választáson indult valamelyik politikai párthoz köthetőek, ezért nagyon sok média orgánum követi a választásokat, ezért az esély egyenlőség gyakorlatilag nagyon korlátozott. Összefoglalásképpen, hiszen ezek a legfrissebb adatok, amelyekkel most szolgálhatok, azóta, hogy a múltkor eljöttem Beirutból, az eredményekkel kapcsolatos. Nagyon röviden. Az elnök asszony említette, hogy ezúttal a választási részvétel alacsonyabb volt, mint 2005-ben vagy 2009-ben, nem volt látványosan alacsonyabb, 44% volt 2005-ben, de 2009-es adatok nem mindenképpen alacsonyabb volt a részvétel, 49,2% volt a részvételi arány egy olyan országban, ahol tíz éve nem voltak választások, ez ellentmondásosnak tűnik, mármint az, hogy ilyen alacsony legyen a részvétel, de az igazság az, hogy általában a demokrácia egy olyan gyakorlat, amely idővel javul, és ha az ember keveset szavazhat, illetve ritkán szavazhat, gyakran azt eredményezi, hogy alacsonyabb lesz a részvétel, ahelyett, hogy növekedne. Remélem, hogy kollégám a parlamenti delegáció elnöke, eh, Salafranca úr, akivel kitűnő volt az együttműködés, és akinek ezt ezúton szeretném meg is köszönni. Remélem, hogy ő is egyetért ezzel a rövid eh, elemzéssel, amelyet most eh, elmondtam. Hariri, a miniszterelnök csak egy mérsékelt csapást kapott, hiszen továbbra is ő a fő szunita frakció képviselője. Az igaz, hogy szírpárti szurita csoportok is a parlamentbe kerültek. Az igazságügyi miniszter azt nyilatkozta, hogy a kisországokban a jelképek fontosak, ez pedig egy fontos jelkép, úgyhogy a politikai hatalom továbbra is Hariri kezében van. A libanoni erők megerősödnek, a választási törvény nekik kedvezett, és Umblag továbbra is hasonló befolyással bír. A Hezbollah és a Jamal növekedtek, de nem olyan mértékben, ahogyan azt a nyugati sajtó sugalta, amikor arról cikkezett, hogy Hezbollah megnyerte a választásokat. Nem olyan jelentős a növekedésük. Ugyanakkor nagy volt a konszenzus abban a tekintetben, hogy ne tegyenek semmit, ami veszélybe sodorja az ország stabilitását. Ezt az összes libanoni politikai párt hangoztatta, egyetértettek azzal, hogy semmit ne tegyenek, ami veszélybe sodorja az országot. Az egységkormány újra alakul, és remélhetőleg nem telik el sok idő, míg ez a kormány megalakul, és nagyon sok feladat vár rájuk. Tehát úgy gondolom, hogy Berri és továbbra is a parlamentben lesz, Hariri pedig kormányon, úgy, hogy a keresztény közösségben továbbra is nagy szerepe van, és ha az amerikai, illetve az izraeli kormány ezt nem akadályozza meg, akkor ez az ország autonóm úton haladhat, annak minden nehézségével együtt. Libanon, Libanonban szeretnének megszabadulni a nagy térségbeli hatalmak állandó felügyeletétől. Volt egy kisebb incidens a civil társadalom részéről, amikor urnazárásra került sor. Az egyik jelölt úgy gondolta, hogy megszerezte a mandátumot, de a szavazatok megszámlálása után ez ezer szavazaton múlt. Ő egy nagyon ismert képviselője volt a civil társadalomnak, egy író nő, újságíró nő, aki rendkívül ismert az országban. A szavazatok megszámlása során kiderült, hogy mégsem ő kapta meg a mandátumát. Lehetőségünk nyílt arra, hogy találkozzunk vele, és elég rendezett volt a szavazás. A keresztény közösség, az, amelyet civil társadalomként említünk, de más is pozitívan, nagyon pozitívan értékeli ezt a választási folyamatot, valamint az egész a választás napját. Június 7-ig leszünk Beirutban, mert az addig a napig lehet fellebbezni a választások eredménye miatt. Szeretném Szalafranka úrnak megköszönni az együttműködését és a munkáját. A beiruti nagykövetünknek, Krisztina Lassennek is szeretném megköszönni az együttműködését valamint Gianfranco-nak a külügyi szolgálattól, aki szintén elkísért bennünket, és segített számos problémát megoldani a helyszínen. Egy rendkívüli misszió volt ez egy rendkívüli országban. Köszönöm. Köszönöm szépen, Valenciano asszony, és Szelefrankónak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Az igazság az, hogy keveset tudok hozzátenni Elena Valencio, Valenciano elemzéséhez. Mindössze annyit szeretnék elmondani, hogy a parlamenti delegáció korábban egy látogatást tett a dél-libanoni ENSZ erőknél, hogy egy kicsit felmérjük azt, hogy milyen a hangulat ott a térségben az igazság az, hogy ez megint csak egy nagyon pozitív tapasztalat volt, már abban az értelemben, hogy noha érzékeltük a nyomást, a migrációs nyomást és a feszültséget az országban, ahol ugye másfél millió szír menekült él, egy elég alacsony népességű országban. Ennek ellenére a választások nagyon rendezett módon zajlottak és nyugodt légkörben. Libanon, valamint az ország stabilitása azt hiszem, hogy nagyon fontos az egész unió számára, amely már 2005-ös és 2009-es választásokat is megfigyelte. Valóban a részvételi arány nem volt annyira magas, mint a 2009-es választások során. Ha összevetjük ezeket az adatokat más választások során tapasztalt részvételi arányokkal, ha megnézzük például a legutóbbi Egyesült Királyságbeli választásokat, vagy a tunéziai helyhatósági választásokat, ahol 33% volt a részvételi arány, akkor ez mégsem volt olyan rossz eredmény. Ez egy olyan kérdés, amelyre a megfigyelési küldöttség is hangsúlyt helyezett. Mi a parlament képviselői csatlakoztunk ehhez, és Elena Valenciano is említette az imént, hogy a parlament tekintettel az ország helyzetére, illetve az új választási törvényre. Ugye gyakorlatilag kilenc évig nem tartottak ott választásokat. Nem tudom, hogy valaki felvetné azt, hogy automatikusan meghosszabbítsák a mandátumunkat kilenc éven keresztül, anélkül, hogy választásokat tartanának. Libanonban pontosan ez történt. Úgyhogy elég meglepő volt az, hogy a választási részvétel nem volt magasabb. Amit a megfigyelési küldöttség szintén hangsúlyozott, az az, hogy tekintettel a születési rátára, illetve arra, hogy hány év telt el, több mint 700 ezer új választó járult most az urnákhoz. Ők az ő, nekik köszönhetően emelkedett azon választó polgárok száma, akik végül nem mentek el szavazni. Az Unió előzetes nyilatkozatához hasonlóan mi is azokra a kérdésekre helyeztük a hangsúlyt, amelyek a parlamenti kérdések szempontjából fontosak, mint a nők alulreprezentáltsága, vagy a kampány finanszírozása, illetve a választási ellenőrzési bizottság kapacitásának javítása. Hangsúlyoztuk azt is, hogy az Európai Unió elkötelezett amellett, hogy folytassuk az eddig megkezdett munkát, illetve a stabilitás elősegítését, ami egy relatív kérdés, hiszen Libanon stabilitása, hát nem tudom mennyire bizonytalan, de itt egy elég egyedülálló mozaikról van szó, ha a civil társadalom összetételét nézzük. Éppen ezért az új választási törvény újításai például az, hogy az arányos szavazatot bevezették, vagy külföldről is lehetett szavazni, vagy választási cédulákat vezettek be, ami korábban nem létezett, ez egy újdonság. És némileg informális módon még azt jegyezném meg, az én benyomásom az volt, hogy nagyon jól szervezett, rendezett volt ez a folyamat, nagyon pragmatikusak voltak az állampolgárok is, felmerült bizony, felmertek kétségek az a kapcsolatban, hogy megértik ezt az összetett választási törvényt, de gyakorlatilag bevezettek egy új törvényt, amelyel meg akarták változtatni a rendszer, de szerintünk ez a rendszer alapvetően nem változott. De Elena is hangsúlyozta, hogy a helyzet nehezen maradhat stabil egy ilyen országban, ahol a regionális kontextus is ennyire bonyolult ennek ellenére pozitív benyomással hagytuk el az országot. Mindenképpen fontos azonban a fiatalok, illetve a civil társadalom részvételét ösztönözni a politikai folyamatokban, a politikai pártok esetében például elég kínos volt, amikor beismerték, hogy a listáikon nem szerepeltek nők, egy dolog ugye persze, hogy ott legyenek a listán, és más dolog az, hogy megválasszák őket, de az igazság az, hogy a politikai erők egyáltalán nem is vontak be őket a választási listára. A belügyminiszterrel, az elnökkel találkoztunk, a felügyelő bizottsága, illetve a politikai erők képviselőivel azt hiszem, hogy pozitív benyomást szereztünk, és az Európai Unió is pozitív benyomást keltett a hangsúlyt arra helyeztük, ami a társulási megállapodásban számunkra prioritást érvez, amelyek szerintünk fontos kérdések, mint például a terrorizmus elleni küzdelem, vagy a kormányzás, a gazdasági fejlődés egy olyan országban, amely komoly gazdasági nehézségekkel küzd, ahol az államadóság 140%-os, és ahol a munkanélküliség is egy komoly problémát jelent, nem utolsó sorban a szírmenekültek miatt, de szeretnének túllépni ezeken a, nehető, ezeken a nehézségeken. Végezetül még azt is hangsúlyoztuk, hogy az együttműködést parlamenti kontextusban is szeretnénk meg, er, megerősíteni, és a technikai együttműködést erősíteni a libanoni parlamenttel. A vendég szeretetet szeretnénk megköszönni, a Valenciano részéről is. A képviselők megállapíthatták, hogy valóban jó az egyetértés a misszió vezetője, illetve az Európai Parlament delegációja között, és végezetül, elnök úr, szeretném megköszönni a titkárság munkáját is, ami remek volt, minden részletre odafigyeltek, fáradhatatlanul dolgoztak, hogy a delegáció összes igényét teljesítsék. Nagyon professzionális munkát végeztek, ezért ezek után már csak az maradt hátra, hogy megköszönjem a kollégák munkáját, illetve a titkárság támogatását is, ami azt hiszem, hogy mindenképpen példaértékű a megfigyelési missziók számára. Köszönöm. Thank you, Ignacio. Now Mrs. Marisa Matias. Köszönöm. Matias asszony, aki a Magreb országokkal kapcsolatos delegáció vezetője szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen. Nem tudok már mit hozzátenni ahhoz, amit Ignacio Salafranca és um, Elena Valenciano elmondott. Teljes mértékben egyetértek uh, azzal, amit uh, elmondtak, és uh, természetesen a titkárságnak is köszönöm a munkáját. Valóban az együttműködés kitűnő volt az Unió megfigyelési küldöttsége, valamint a delegáció között, amelynek ugye elnöke Szalafranka úr volt. Talán egy dolgot szeretnék csak hozzátenni, ami azzal függ össze, hogy a két delegáció, az Európai Unió, illetve az Európai Parlament delegációja hogyan teljesítette a feladatát egy olyan kontextusban, amelyről hallhattunk, bizonyos politikai, politikailag érzékeny kérdések fémelezték ezt a kontextust. Az elmúlt másfél évben nagyon komoly előrelépések történtek, amikor jóvá hagyták a költségvetést, illetve az új választási törvényt, és így gyakorlatilag elindították az új választási törvényt egy nagyon nehéz helyzetben, amikor is az ország az elmúlt években tudjuk, hogy ilyen sok szíriai menekültet fogadott be, olyan körülmények között, amelyek nem a legideálisabbak. Az ország nem tud több menekültet befogadni, de nagyon nagy annak bizonyult. Éppen ezért ezen missziók kitűnően elvégezték a munkájukat. Az Európai Unió, valamint a parlament delegációja is egymástól függetlenül ahogyan azt ezen megfigyelő küldöttségek mandátuma tartalmazza hiszen nem célunk a stabilitásba, az ország stabilitásába beavatkozni, azt veszélyezteti, éppen ezért példaértékű munkát végzett a két delegáció. Az ország egy, az országot egy egység kormány irányította, éppen ezért a stabilitás a külső interferencia nélkül nagyon fontos. Mindenkinek ezért szeretnék köszönetet mondani, különös tekintettel a parlament titkárságára, amely remek munkát végzett annak érdekében, hogy eleget tehessünk a megfigyelő küldöttségben a feladatunknak. Bárki a tagok közül hozzá szeretne szólni ehhez a vitához? Ha nem, akkor ezzel lezárjuk a mai vitánkat. Azt hiszem, nagyon jó munkát végeztek a megfigyelő misszión Libanonban. Köszönöm a munkájukat. És ez volt az utolsó napi rendi pontunk. Ezen kívül már csak a 19-es bármi ügy, ha senki nem, akkor június 20-án és június 21-én találkozunk megint itt Brüsszelben köszönöm még egyszer, köszönöm az együttműködésüket, a türelmüket, köszönöm a tolmácsoknak, a titkárságnak. Köszönöm szépen!